30-kor szavazunk erről a jelentésről. Vole Preda, quarto forum. Köszönöm. És most akkor következik a magas szintű fórumos segélyek hatékonyságáról. Négy percre Préda úr kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt asszony. A negyedik magas szintű fórum a segélyek hatékonyságáról amely üzemben fog lezajlani, lehetőséget kínál arra, hogy megerősítsük a fejlesztési segítségnyújtás alapelveit, óriási elvárások vannak itt. Azt várják ettől a találkozótól, hogy ez pozitívan fog hatni majd a programjainkra. Természetesen különböző kihívásokkal kell szembenézni, először is a végrehajtás során a nyomon követése a Párizs nyilatkozatnak, illetve az akrai program, ezek is jó úton haladnak. Ezen kötelezettségek végrehajtása természetesen a jó gyakorlaton alapszik, viszont a donorországok szétosztottsága nem megfelelő, túl lassan kerülnek kiosztásra az, az összegek. 6 milliárd eurót lehetne megsporolni, ha megfelelően alkalmaznák ezeket, tehát ez egy óriási lehetőség volt, amit eljátszottunk. Több politikai akaratra van szükség, európai célokat kell megfogalmazni ahhoz, hogy hatékonyabban lehessen bánni a fejlesztési segítséggel. Alkalmazkodnunk kell a Párizsi nyilatkozat fő része az, amire építünk, és amire az új programunkat is felépítjük. A fejlesztés együttműködés nek igazodnia kell a változó világhoz, egyre több a privát érdek, különböző aspektusai vannak a dél-dél együttműködésnek, és ennek kell a középpontjában állni a fejlesztési segítségnek. Az a célunk, hogy figyelembe vegyük az együttműködés során a különböző helyzeteket a világ különböző részén. A jelentésünk azokat a területeket írja le, a plusz erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen segítséget nyújtani, figyelembe véve a demokratizáció, a munkamegosztás, a koordináció szükségességét, a szükséges átláthatóságot, a segítségnyújtás során a felaprózottság elkerülését, illetve a segítségnyújtás jobb előre előrejeleztőségét. Itt szeptember 7-én egy közös álláspontot adtunk ki azon, ugyanazon elemek alapján Poznámban. A tagállamok és az EU is sokat tett azért, hogy egy nemzetközi programot lehessen létrehozni a fejlesztés együttműködés hatékonyság érdekében. Ezt Párizsra építettük, a, illetve az akrai célkötözésekre Az Európai Unió tagállamai adják több mint felét a világszintű segítségnek. Nagy esélyünk van arra, hogy javítsuk az eszközöket, azért, hogy még jobb eredményeket tudjunk elérni. Ami a múltbeli felhasználást illeti, illetve a jövőt életi a tagállamoknak az a kötelezettségük, hogy tényleg azokat a célokat alkalmazzuk, amiket korábban meghatároztunk. Jó alapot kell kiépíteni ahhoz, hogy minden állam együtt tudjon működni, és így valóban hatékony legyen a segítségnyújtás. A demokráciára kell a hangsúlyt helyezni, pont ott azokban az országban, amelyek megkapják a segélyeket, a különböző helyzeteket figyelembe kell venni, és azon kell lenni, hogy koordinált módon zajlon a segítségnyújtás. Grazie, signora Presidente. Mr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Biztos úr. Istotu, že existuje ľudskosť. Rím, Párizs a Akra ukázali, že roz... Nos, Mindaddig, amíg harcolunk a szegénység ellen, addig azért az emberiség életben van, és Párizs, Akra és Buzan is azt mutatja, hogy az eddig megfogalmazott kritériumok mentén nyújtott segítség lehet hatékony. Át kell persze tekintenünk az, hogy mennyit segítettünk, és mennyien veszik igénybe a segítséget. Puzánban most az lesz a lehetőségünk, hogy felmérjük, hogy hová jutottunk el eddig, de a legfontosabb célkidőzésünket nem szabad szem előtt évesztenünk. Hogyha a szegénység ellen kívánunk hatékonyan fellépni, akkor önmaguknak kell segítséget, segítséget kell nyújtani az embereknek ahhoz, hogy önmaguknak is segítséget nyújtassanak. Baszeszkó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Krisztián Preda kollégámnak gratulálni ehhez a jelentéshez, amely jó időben érkezett, tekintettel a Buzáni magas szintű fórumra. A parlament és az Európai Unió nagyon ambiciós célokat kell, hogy kitűzzön maga elő, annak érdekében, hogy a fejlesztési célokat elérhessük. Üdvözlöm annak a jelentős kiemelését a jelentésben, hogy a koordinációt és az elszámoltathatóságot növeljük. A decentralizáció nagyon fontos az érintett országokban, a 15-ös paragrafuk értelmében. A szereplőkre tekintettel nagyon lényeges, hogy fenntartható legyen ez a nyújtott segítség. A Matrix Network projekt, a helyi szintű vállalkozásokat segítette 9 éven keresztül, és így 50%-kal csökkent a gyermekhalandóság. Ugyanakkor az Európai Uniónak a, a viselkedési kódexit, magatartási kódexit teljes mértékben érvényre kell juttatni a segélynyújtás tekintetében. Cortez Laszter következik. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretnék gratulálni Préda képviselőtársunknak a jelentéséhez. A segélyhatékonyság, az együttműködés, a segítségnyújtás területén, a szegénység visszaszorítása. Nos, mind ezek tekintetében tudjuk, hogy az Európai Unió úttörő szerepet vállal, és ezért kell, hogy hatékony legyen ez a munka. A megfelelő lépéseket kell foganatosítani, nem elég csak szavakat és ígéreteket tenni. Stratégiai, integrált megközelítésre van szükség a segélynyújtás terén, ahol megvan az átláthatóság, és olyan mechanizmus, amelyek birtokában alternatív finanszírozás lehetőségekre is mód nyílik. A belső erőforrásoknak a mobilizálását szeretném kiemelni a e tekintetben. Nagyon fontos téma Spanyolország vonatkozásában, a nemek egyenlősége. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési együttműködés tekintetében ez egy nagyon fontos mozzanat, ezért támogatjuk azt, hogy legyen egy mutató, kidolgozásra kerüljön egy mutató a nemek közötti egyenlőség tekintetében. A civil társadalom bevonása a folyamatban is nagyon fontos, amikor a hatékonyságot elemezzük és értékeljük. Köszönöm szépen! Fivágsz! Biztos úr kap szót. Uh, members, uh, I... Elnök asszony, tisztelt képviselők! Mindenek előtt uh, Preda úrnak kell megköszönnöm ezt a kitűnő jelentést, és nyilvánvaló, hogy van konvergencia, mindegyik EU intézmény foglalkozik ezzel a kérdéssel, bár most elég kevesen ülünk itt. A következő konferencián is ez lesz egy fontos tárgya egy konferenciának. Azért itt ül most három képviselő és a bizottság képviselője, tehát nyilvánvaló, hogy fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Számos kihívásnak kell megfelelnünk. Az egyik kihívás a párizsi nyilatkozattal, illetve az akrai cselekvésében etrenddel függ össze. Mit is akarunk elérni? Mint a donorországok közössége, meghatározzuk, hogy hol szeretnénk tartani ma. Tehát a párizsi nyilatkozat tulajdonképpen egy hiteles fejlesztési terv kell, hogy legyen, és növelni kell a segélyek hatékonyság, folyosításának hatékonyságát. Ahogyan Zaborszka képviselőasszony is elmondta, segítséget kell nyújtanunk hogy önmagukon tudjanak segíteni az ezekben az országokban élők. Tehát a millenniumi fejlesztési célok elérésének szeretnénk új impulzusokat adni. Az elméletben egyetértünk valamennyien, de a részleteket is ki kell dolgoznunk, hogy a következő években hatékonyabb lépések történjenek. A második kérdés az új donorok országokkal függ össze. Változott a kép, én fejlesztésért felelős biztos vagyok, és látom, hogy Kína, India és más országok is egyre inkább donor országá válnak. Korábban nem tartoztak a klasszikus donor országok közé. És itt van egy ellentmondás. Nem tudjuk pontosan, hogy a partnerországaink mit tesznek tulajdonképpen akkor tudnánk hatékonyak lenni, hogyha mindenki ugyanazt a folyamatot akarná végigvinni, és valamennyi szereplőnek transzparensnek kellene lenni, mert hogyha ez nem így van, akkor nem tudunk hatékonyan segíteni ezeknek az országoknak, hogy leküzdjék a szegénységet. Tehát a partnerség nagyon fontos a segély hatékonysági agendában, minden donor tekintetében növelni kell a transzparenciát. Miután az Európai Unióban most gazdasági válság van, az emberek egyre inkább kérdezik, hogy milyen eredményeink vannak a fejlesztés területén és a válasz eh, teljesen átlátható kell, hogy legyen, eh, amikor azt mondjuk, hogy mire használtuk föl a eh, pénzeket bizonyítani kell tudni, hogy nem pocsékoljuk el a pénzt, hanem emberek millióinak segítünk, hogy leküzdjék a szegénységet, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, hogy nagyon nehéz körülmények között is megéljenek. Nagyobb transzparenciára van tehát szükség a fejlesztési segélyekre fordított pénzekre vonatkozóan kötelezettségeket kell tennünk, persze. Itt az EU-ban eh, mindig megnézzük, hogy eh, az átláthatóság eh, jegyében milyen ígéreteket, kötelezettségeket vállaltunk, amiket meg kell valósítanunk. Október végén a partnerországokkal megvitatunk egy közös programot. Fontos a E, koordináció a helyszínen is. De a koordináció gyenge pontja az, hogy sok mindenről tudunk, de nem cseréljük ki az ismereteket. Pedig itt egymásra épülő ciklusokról van szó, és e, egyes konkrét országok e, kapcsán is jól látszik, hogy nem elég jó a koordináció, közös programalkotásra lenne szükség. Itt van például Dél-Szudán ügye. Most itt valóban ambiciózusabb fellépésre van szükség, mert csak ha az egyes országok fejlesztési terveit akarjuk lépésenként megvalósítani, tudunk színevi hatásokat elérni. Itt 5-6 milliárd eurót említett a raportőr. Valóban több pénz lesz fejlesztésre, hogyha jobban koordináljuk az erőfeszítéseket. Tehát nagyon érdekes lesz ez a konferencia, kicsit más, mint a tavalyi MDG konferencia volt, az isztambuli konferencia. Megpróbálunk mindenkit odahívni, a fejlődő országokat, az új donorokat, és sikere van ítéltetve ez a konferencia, hisz és nem csak idén, hanem az MDG 2015-ös határideje előtt is még többször kell találkoznunk. És ez a kitűnő jelentés is garanciája annak, hogy az EU ugyanúgy, mint az akrai folyamatban itt is vezető szerepet fog játszani. Köszönöm szépen, biztos úr! Ezzel lezárom ennek a jelentésnek a vitáját. Holnap 12 óra 30-kor szavazunk. Holnap 2011. Eh, október